Bien, empezamos. Empezamos con la comisión eh, de peticiones y voy a darle. Kedves kollégák, kezdjük el a petíciós szakbizottság ülését. És a napi rendünk első pontja alatt először is beszámolnék a koordinátorok ülésének eredményeiről koordinátorok a következő döntéseket hozták meg. Az áprilisi ülésünkre vonatkozó javaslatot elfogadtuk. Az első két napi rendi pontot májusra halasztottuk, mert első körben ki akarjuk kérni a nemzeti hatóságok véleményét. Aztán két állásfoglalás, a határokon átnyúló örökbefogadások elfogadása, Libe és Júri, valamint a földközi tengeri helyzet. 2015 második eh, fél évére vonatkozólag döntöttünk két meghallgatásról, a fogyatékkal élő emberek nehézségeiről, lesz szó, és az alapjogi kartával kapcsolatban is lesz egy meghallgatás, amelynek keretein belül a petíciós jogi szóba kerül majd júniusban. Az FDD javaslatára szeretnénk egy szemináriumot is szervezni a gyermekek jogait illetőleg, megnézzük majd, hogy az illetékes szakbizottságok hogyan nyilatkoznak erről. Aztán 2015-ben lesznek tényfeltáró utak is. Aztán eh, az elnökség úgy döntött, hogy az Írországgal kapcsolatos petíció esetében eh, nem nyitjuk meg újra a kérdést, ami az internetes portált illeti a koordinátorok tagállamokat megkérték, hogy még április 10-e előtt küldjék be az értékelésüket, és hát lényegében erről döntöttünk a koordinátorok körében. A napirend elfogadására vonatkozólag, illetve a napirend elfogadása előtt tennék egy javaslatot egy módosításra. Mária Szúr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Azt szeretném, hogyha az ülésünk nyilvános részében el tudnám mondani, hogy nem vagyok elégedett azzal, ahogyan az ECR nyilvános meghallgatásra vonatkozó kérelmét kezelték a német háborús jóvetétel ügyében. Én egy korábbi, egy korábbi ülés alkalmával a koordinátorok leszavazták a meghallgatás megszervezését, mégpedig a néppárt és az SND képviselők, illetve koordinátorok szavazták le. Tehát a kérésünkről szavaztak, az ECR koordinátorai, illetve koordinátora, jó magam, az ELV és a GUE koordinátora megszavazta, a két másik kolléga pedig tartózkodott. Ma újra előkerült ez a kérdés, újra beszéltünk erről, újra szavaztunk, és már akkor is jeleztem a panaszomat, és most újra jelzem, hogy a javaslatról nem történt megfelelő szavazás. Egy eljárásbeli trükkel ön elnökként javaslatokat, több javaslatot összefogott egy csomagba, tehát a 2015 második fél évében szervezendő és 2016 első fél évben szervezendő meghallgatásokat mind összefogta egy csomagba, a mi javaslatunkat azonban nem tette részévé ennek a csomagnak, és ön azt kérte, hogy, hogy csomagként szavazzanak a koordinátorok ezen meghallgatásokról. Én a szavazás során tartózkodtam, mert nem szerettem volna ezzel is, a szavazatommal is legitimizálni az elnök, illetve a koordinátori grémium tevékenységét. Az elnök az egyik javaslatot nem bocsátotta, ami javaslatunkat nem bocsátotta a szavazásra, tehát azok, a frakciók kell, hogy viseljék a felelősséget, akik nem akartak szavazni, illetve tartózkodtak az előző szavazás során a német háborús jóváltétel ügyében. Gyakorlatilag egy eljárásbeli trükk áldozatává váltunk, ezért jelzem ellenvetésemet, ezért élek a panasz lehetőségével. Szerint számomra ez nem elfogadható. Politikai és jogi lehetőségeinket ki fogjuk meríteni ezzel kapcsolatosan, ugyanis bármely frakció, amely a német háborús jóváltételt kapcsolatos meghallgatás kapcsán nem szeretne szavazni, a szavazon nemmel, és ne pedig különböző eljárásbeli trükkök mögé bújjon el. Csak azért, hogy ne kelljen szint vallania. Tudjuk, hogy a néppárt vezetői itt az Európai Parlamentben illetve az SND vezetői itt az Európai Parlamentben nyilatkozatot tettek, amelyre senki nem kérte őket egyébként, és ebben ők Németország mellett foglaltak állást, és Görögország ellen, ami a német háborús jóvetételt életi. Ezt akkor tették meg, amikor a görög kormány szóvá tette ezt az ügyet. Szerintem elég bátraknak kellene lennük ahhoz, hogy nyilvánosan is vállalják a véleményüket. Ezért emeltem panaszt a koordinátorok között, ezért emelek most hivatalosan is panaszt a nyilvános ülésen, és az ECR minden politikai és jogi lehetőséget ki fog meríteni a helyzet orvoslására, Szoledad. Elnök asszony. Szépen lassan azért kezdek dühös lenni, hiszen ami elhangzott, az nem igaz. Nem akarok polemizálni, de nem igaz, hogy az SND frakció ilyen módon járt el. Ugyanis szavaztunk, és azt is elmondtam, hogy miért szavaztam úgy, ahogy. Nem arról van szó, hogy nem lennénk megértéssel a görög álláspont iránt, de engem felbosszant, hogy újra és újra beszélnünk kell erről az ügyről. Tegyék meg, amit meg szeretnének tenni, de azon a platformon tegyék ezt, ahol itt arra lehetőség van. Itt a petíciós szakbizottságban eleget beszéltünk már erről, elnök azt, hogy nem kellene erről még egyszer beszélnünk, hiszen döntöttünk már. Egy kiegészítéssel szeretnék élni. A hatos pont alatt eh, döntöttünk a meghallgatások ügyéről a koordinátori ülésen, a frakciók hat javaslatot tettek összesen, és a szakbizottsági elnöknek kötelezettsége, hogy egyfajta kompromisszumot alakítson ki a meghallgatásokra vonatkozó javaslatok ügyében. Csomagban szavaztunk a javaslatokról, és az eljárási szabályzatnak ez megfelel. Erről a csomagról döntöttünk végül, és ez így rendben is van. Még egyszer mondom, nem csak joga az elnöknek, a szakbizottsági elnöknek, hanem kötelezettsége, hogy kompromisszumokat alakítson ki a meghallgatások ügyében. Egy meghallgatás tudunk megszervezni. Hat javaslat született, szerintem minden résztvevő számára elfogadható kompromisszumot dolgozott ki az elnök. Köszönöm. Köszönöm, Péter. Mária Szór. Teljesen függetlenül attól, hogy mi volt az oka, vagy az indoka a SND koordinátornak arra, hogy úgy szavazzon, ahogy szavazott, mégis leszavazta a javaslatunkat, és nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz, leszavazta a javaslatot. A második dolog pedig a képviselői jogainkat érinti. Mi javaslatot tettünk, és azt akartuk, hogy szavazzás is történjen a mi javaslatunkról. Érdekelt volna bennünket az, hogy politikai értelemben kiszavazza le és kiszavazza meg azt, hogy legyen meghallgatás a német háborús jóvátétel ügyéről. Néhány politikai frakció azonban nem volt hajlandó szavazni, nem akar szavazni. Ez a két frakció, a két nagy frakció, a néppárt és a szociáldemokraták gyakorlatilag az eljárási szabályok mögé bújva nem szavaztak erről a javaslatról végül is, megfutamodtak ezelől, mert a csomagban történt szavazás, tehát ezért mondom, hogy az új javaslatról történő szavazáshoz jogunk lenne, de egy trükk miatt, amelyet felhasználtak, nevezetesen azt, hogy csomagról szavaztunk végül, ezt megakadályozták elnök. A koordinátorok ülésén javaslatot tettek, és azok túlnyomó többsége, javaslatot tettünk egy kompromisszumra, ott a túlnyomó többség ezt a kompromisszumot elfogadta, ehhez annak joga van ahhoz, hogy ezt elutasítsa, de a többség elfogadta. Én nem értek egyet önnel, önnek van egy véleménye, nekem elnökként egy másik véleményem van, és szerintem nem lenne szabad most itt ezt taglalnunk, hiszen fontos, hogy legyen elő, elég időnk ma a petíciók benyújtóira és Úgyhogy haladjunk is tovább. Délután 15 órától fogunk, fogunk foglalkozni a 16-os napi rendi ponttal, ez egy módosítás. Én azt szeretném kérni, hogy a 9-es és 10-es napi rendi pontokat vonjuk össze, hiszen ugyanarról a kérdésről lesz szó, úgyhogy észszerű volna ezekről együtt beszélni. Igen, hogyha a többi koordinátor egyetért vele, akkor a 9-es és a 10-es egyszerre kerül megtárgyalásra, és a 16-os napi rendi pont pedig 15 órától kerül sorra. Most rátérhetünk akkor a jegyzőkönyv elfogadására. Mindannyian megkapták a jegyzőkönyvet, hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor azt hiszem elfogadottnak tekinthetjük azt. Négyes napi rendi pont. Az elnök közleményei, A polgári kezdeményezésre vonatkozólag több mint egy millió aláírás sikerült összegyűjteni. Az élveboncolás ügyében a bizottság elfogadta ezt a kezdeményezést, itt a Gyurival és az Agrival együtt a petíciós szakbizottság is illetékes. 2015. május 11-én lesz egy meghallgatás ebben az ügyben, és aztán megküldtük a szakbizottsági tagoknak a listát, azon petíciókra vonatkozólag, amelyek esetében lezártuk a petíciót, mert a petíció benyújtói elálltak, a petíciótól, vagy pedig fogyott váltak. Az ötös napi rendi pont egyéb kérdések alatt nincs mondandóm, hatos napi rendi pont elnökségi közlemények a koordinátorok határozataival kapcsolatban erről már szót er- ejtettünk, és következik a hetes napi rendi pont. Vélemény az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről szóló 30. és 31. éves jelentésről. Én vagyok a szerzője ennek a véleménynek. Úgyhogy most jelentéstevőként fogok beszámolni erről, nem pedig elnökként. A 2012-2013-as jelentésről van szó, minden évben a Peti szakbizottság, a Júri szakbizottság számára véleményt készít az uniós jogszabály alkalmazásának nyomon követéséről. Mi úgy érezzük, hogy a petícióknak egyre nagyobb szerepet kell biztosítani, egyre nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani. Sok esetben a polgárok azért emelnek panaszt, mert a tagállamok megsértik az Európai Uniós jogot. Sokszor EU-s jogszabályok sérülnek a környezetvédelem területén, az egészségügy területén, a belső piacot illetőleg, valamint a mobilitást illetően. 2012-ben több mint 1300 kötelezettségszegési eljárás indult, de az előző évekhez viszonyítva csökkent a számuk. 27 tagállam vesz részt jelen pillanatban egy kísérleti projektben. Ez egy platform lényegében, amely nek használata révén az Európai Bizottság segíteni akarja a tagállamokat az EU-s jog átültetésében. A szolgálatok azon fáradoznak, hogy a petíciós szakbizottsággal folytatott információ áramlás javuljon, és mi azt mondjuk, hogy a, köteleze- a bizottság által bevezetett, elindított szegési eljárások kapcsán jobb együttműködésre van szükség. Ennyit szerettem volna magam részéről elmondani, március 31-ig lehet módosítókat benyújtani. A zöldek javaslatát nem tudtuk elfogadni, illetőleg figyelembe venni, mert nem volt elég időre, és a fordítás is akadályozta ezt, de minden módosítást figyelembe fogunk azért végül venni, amely hozzájárul a szöveg javulásához. Köszönöm szépen. Az első jelentésben nem vettem részt, de van néhány olyan pont, amit tovább adtam a jelentéstevőnek, és először is köszönöm szépen ezt egész munkáját, nagyon jó munkát végzett, és nagyon fontos, hogy itt konstruktív nyilatkozatokat tegyünk, illetve kiegészítsük a munkát, és amit a jelentéstevőtől hallottunk, ugyanabban az irányába a mutat a kommunikáció javítása a bizottság és a petíciós bizottság között, illetve a parlamenti bizottságok között nagyon fontos, és szeretnék egy kérést megfogalmazni. Az eljárások, a hozzáállás, illetve a különböző irányelvek, hogy ezeket a, a tagországok megvalósítják, ezt eredményezhet 28 különböző jogrendet, és nagyon nehéz a polgár számára az, amikor az egyik országból a másikba távoznak, különösen a kereskedelem területén, Éppen ezért van egy kérdésem, a asszony is elmondta azt, hogy nagyon fontos bizonyos területeken megpróbálni ott, ahol kiderül, hogy a megvalósítás nem valósult meg teljes mértékben, például a közlekedési ágazatban, az egészségügyi ágazatban, környezetvédelmi ágazatban, belső piacon. Nagyon fontos az együttműködést javítani. Ami pedig az irányelvek megvalósítását illeti a tagországokban. Nagyon sok eh, előírás van, szabály, törvény, és mivel ezek megvalósítása nagyon fontos, a tagországokat fel kell erre szólítani, de fontos, hogy a tagországok betartsák a határidőket. Szeretnék utalni arra is, hogy más mechanizmusokat is kell, hogy találjunk, nem csak szankciókat a szabálysértés esetében, hanem más mechanizmusokat is kell, hogy találjunk, annak érdekében, hogy az európai jogszabályok megvalósítása jobban történjen. Meg szeretném ismételni a következőt. Ezt a véleményt nagyon pozitívnak tartom, és továbbra is szívesen együtt dolgozunk a jelentéstevővel. Elnök, van-e további hozzászólás? Ha nincsen, akkor a bizottság kapszott illetve először még Péter jár. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, nagyon fontos témáról van szó, és csak támogatni tudom a javaslatot. Meg szeretném jelentni továbbá azt, hogy a petíció szakbizottságban mindig van egy új, mindig van egy problémám, és jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban nyilatkoznánk. Petíciós bizottságként Általában, főleg a bizottsággal kell, hogy együttműködjünk. Egyre inkább felmerül az a probléma, hogy a kapcsolat, a párbeszéd, a bizottság és a tagok között nem működik. Van egy saját példám is a köztársaságból. Az elmúlt év novemberében intéztünk egy kérdést a bizottság együtt a tagországokhoz, és nem kaptuk meg a választ. Nagyon fontos, hogy szerepeljen a jelentésben, illetve a bizottsághoz intézem a kérdést, hogy hogyan tudjuk javítani a kapcsolatot, a párbeszédet a tagországokkal. Mi a bizottság benyomása? Itt inkább megtagadásról van szó, az innova- a válaszok megtagadásáról, vagy arról, hogy húzni, halasztani akarják ezeket az a dolgokat a tagországok. Ez bennünket a petíciós szakbizottsági munkával rendkívüli mértékben akadályoz Tudom, hogy nem mindig a bizottság a hibás, de nem tudom, hogy a tagországokat eh, hogyan tudnánk jobb párbeszédre bírni. Tehát eh, nagyon fontosnak tartanám, hogyha ez benne lenne a jelentésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péter. Julia, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentésre munkáját. Azt gondolom, hogy ez a vélemény felhívja a figyelmet arra nagyon fontos véleményre, amely a petíciós szakbizottság rendelkezik, illetve a speciális szakértelemre az EU-s jogszabályok megvalósításában, és nagyon örülünk annak, hogy bizonyos módosítási javaslatainkat figyelembe tudják venni, és azt gondoljuk, hogyha figyelembe veszik a szakvéleményeinket, amelyet összegyűjtünk ebben a szakbizottságban, nagyon fontos, hogy jobban bevonják a, a jelenlegi EU-s jogalkotások áttekintésébe a petíciós szakbizottságot, és ezen kívül felhívnám a figyelmet arra, hogy a szabálysértési eseteknél, ahol határozat született, nagyon fontos, hogy a bizottság külön odafigyeljen arra, hogy ezeket az ítéleteket a gyakorlatban is megfelelően megvalósítsák. Köszönöm, Hólia. Most pedig a bizottság kap szót. Köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy reagáljunk. Köszönjük szépen a jelentés tervezetet, ezt nemrégiben kaptuk meg, és kiderült, hogy az éves jelentések, részletes jelentések azzal kapcsolatban, hogy mi történt a petíciókkal, 2013-as petíció kapcsán van egy igen hosszú listánk olyan témákról, amelyekben petíciók kerültek benyújtásra, illetve amelyekkel a bizottság foglalkozott az EU-s jogszabályok megvalósításának monitoringjánál. Vannak olyan területek valóban, ahol számos panasz érkezett be, a környezetvédelem, illetve az igazságügy. Nagyon sok petíciót kaptunk ezekben a témákban. Ezeket közvetlenül a polgároktól kaptuk. Ami az igazságszolgáltatást illeti, van egy rövid eh, megjegyzésem az önök jelentős tervezésével kapcsolatban említette az alapvető jogokat. Természetesen mi a közösségi joganyagot nézzük, és ezeken, ezen a szemmelyen keresztül vizsgáljuk az alapvető jogokat is, viszont látniuk kell azt, hogy a bizottság a szerződések őrzőjeként olyan mandátummal bír, hogy az európai jogszabályokat vizsgálja, és amennyiben ez alapvető jogokat érint, úgy ezeket is megvizsgáljuk. Tehát ez csak egy rövid zárójás megjegyzés lett volna. Elhangzott az is, hogy az irányelvek száma csökkent. Ez tény, természetesen. Nem tudom, hogy eh, ehhez ennek örülnünk kell -e. Ami a számokat illeti, itt szeretnénk néhány fontosítást tenni. 2013-ban 761 szabálysértési eljárást indítottunk, de ebből 731-en lezártunk, mielőtt bírósági ítélet született volna, azért, mert a tagországok teljesítették a feladataikat, a kötelezettségeiket, és hogyha egyetértenek ezzel, akkor szívesen elküldjük ezeket a számadatokat azért, hogy ez helyesen szerepelhessen a jelentésükben. Nagyra eh, értékeljük az EU-s kísérleti projektek eh, értékelését 2008 óta. Úgy érezzük, hogy ez rendkívül hatékony eszköz a párbeszédet illetően, a tagországokkal folytatott párbeszédet illetően. Mielőtt szabálysértési eljárásokat indítunk, ez az eszköz nagyon fontos. Hát itt a tagországi helyzetek más és más képet mutatnak nagyon fontos részletes információt szolgáltatni arról, hogy ez hogy működik a tagországokkal, hogy a megoldásokra mennyi, mekkora arányban került sor, mennyi, mekkora arányban sikerült a megoldást találni bizonyos petíciókra. Ami a tagországokat illeti, az ő feladatok, a megvalósítás nem a bizottság feladata ez, és nem is a petíció szakbizottságét, természetesen osztozunk bizonyos agályaikban, a tagországok részéről a hajlandóság, más és más. Nekünk is megvannak a saját eszközeink, a szövesértési eljárásoknál, és hogyha nem válaszolnak a tagországok időben, nem követik véleményünket, akkor a bíróság mögöttünk áll, tehát eh, az önök kezében van ez az eszköz, és szívesen eh, folytatunk vitát arról, hogy ezt hogyan tudjuk fejleszteni, javítani, illetve hogyan tudjuk önöknek azt az információt eljutatni, amelyre szükségük van. Egyelőre konkrét tanácsokat nem tudok megfogalmazni, de fontos lenne erről a témáról vitát folytatni. Végül, de nem utolsó sorban, ami a mi kapcsolatunkat illeti a petíciós bizottsággal, Természetesen kíváncsiak vagyunk arra, hogy az önök véleménye mi, de egy ponton világosan kell látnunk, amikor egyes eseteket vizsgálunk, természetesen számos szabályhoz kell alkalmazkodnunk, például ami az átláthatóságot illeti, de ezen a területen megpróbálunk megfelelő információt szolgáltatni, annak érdekében, hogy önök megkapják a megfelelő válaszokat, tehát ha vannak olyan témák, amelyek önöket különösen érdeklik, akkor nagyon szívesen várjuk ezt a vitát. És az utolsó pont, ami szintén nagyon fontos eszköz számunkra, a dokumentációs tervek. Ez az eszközzel próbálunk meg későbbi problémáknak elébe menni a dokumentációt illetően. Úgy tűnik, hogy ez működik de természetesen a tagországi fogadtatástól is függ ez az eszköz. Ha ők nem hajlandóak követni értékszabályokat, akkor az értelmetlen, sok mindent leírhatunk, de ha ezt a tagországok nem fogadják el, akkor nem éri el az eszköz a célját, de úgy tűnik, hogy ez az eszköz működik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Péter. Van még egy pótlólagos kérdésem. A bizottsággal való együttműködésben nem látok problémánkat. A bizottság úgymond mindig vendégségben van itt, és fordulunk is hozzájuk, ami a tagországokkal folytatott együttműködést illeti. Az önök szerint miért tart néha nagyon sokáig az, amíg végre választ kapunk a tagországoktól, vagy önök választ kapnak a tagországoktól, és hogyan tudjuk ezt az együttműködést javítani. Létezik egy gentleman's agreement, van -e esetleg eljárási szabályzat, hiszen bizonyos petíciókhoz egyszerűen elengedhetetlen a tagországok együttműködése. Hát, mi önökhoz fordulunk, önök a tagországhoz, de egyszerűen túl hosszú időt vesz igénybe ez a folyamat. Mi az önök benyomása? Az én benyomásom helyese ha pedig nem értenek ezzel egyet, akkor mit gondolnak? Köszönöm, Riveszi asszony. Köszönöm szépen, a kollégám már teljes mértékben egyetértek, ami a tagországok hozzájárulását illeti. Amikor ön a számadatokat említette, én szeretném tudni, hogy hány petíció volt olyan témákban, amelyekről az Európai Bíróság is ítéletet hozott, tehát arányát tekintve, hogy néz ki ez a helyzet. Köszönöm a bizottság kap szót. As regards the member states, it would of course be... Ami a tagállamokat illeti, fontos lenne számunkra is tudni, hogy melyek konkrétan ezek a tagállamok, amelyek nem tartják ezt be, a mi tapasztalatunk az az, hogy ez általában egyforma szokott lenni. Hát ön, mege, ön megemlítette Spanyolországot, nem tudom, melyik volt a másik tagállam. Melyik volt? Az Olaszország. Hát igen, ez egybeesik. Mikrofonon kívüli megjegyzés a képviselőtől, hogy a cseh köztársaság is köztük van. Hát azt kell mondanom, hogy én nem készítettem erről részletes elemzést, de Olaszország, Spanyolország és a Cseh köztársaság azok, amelyeknél elég sok időbe telik, amíg válaszolnak. Statisztikát, mint mondtam, nem készítettem, de azt látható, hogy nagyon nagyok a különbségek. Bulgária is kicsit problematikus volt. A kérdésem az, hogy van-e valamilyen gentleman's agreement arra vonatkozólag, hogy meddig kellene egy válasznak megszületnie. Jó lenne tudni erről, ha van ilyen, mert akkor a nagykövetségeknek azt mondhatnánk, hogy hát X hetetek volt erre, a petíciós szakbizottság még mindig vár a válaszra. A koordinátori ülésen is el kellett halasztani májusra két petíciót, mert a tagállamok részéről még mindig nem jött válasz, és ezért úgy érezzük, hogy egyenlőre nem tudjuk megfelelően kezelni a kérdést. A petíciók benyújtói számára sem kedvező ez. A petíció egyébként már megérdemelne egy választ, de a tagállamok továbbra sem válaszoltak. Köszönöm szépen. Még egyszer mondom, hogy ami a tagállamokkal a kapcsolatunkat illeti, hát tényleg ilyen úriemberi megállapodás van a kísérleti programok esetében. Ez, ez szerint 17 napon belül válasz, 140 napon belül válaszolnak, 10 hetük van, 170 napon belül, és arra ö, számolunk, ö, hogyha levelet küldünk, akkor két hónapon belül, e, hogyha véleményt kapnak, két hónapon belül válaszoljanak, és évek óta ez volt a bevett gyakorlat. Amennyiben a tagállamok nem tartják be ezt a válaszadási határidőt, ennek a meghosszabbítását kérhetik. Bizonyos körülmények között, e, amelyeket, amelyekről beszámolnak, akkor mi ezt a meghosszabbítást megadjuk, meg lehet át hosszabbítani, de az eredeti időszaknál hosszabb nem lehet a hosszabbítás. Na most ön azt kérdezi, hogy ön hogyan, vagy önök hogyan vehetnék fel a kapcsolatot a tagállamokkal. Hát ez egy másik terület, egy icipicit. Nyilván mi szívesen segítünk önöknek ebben, de hát azért ez egy másik dolog. Mi két oldalú találkozókat tartunk a tagállamokkal, az érintett tagállamokkal leülünk, vannak akiknek támogatásra van szüksége, vannak akiknek tanácsadásra, vannak akiknek ennél többre is. Hát mondjuk azt meg megpróbálhatjuk, hogy egy hasonló üzenetet mondjuk elküldeni a tagállamoknak, az rendben van, de az, hogy megállapodást kötni a tagállamokkal, hát ezt nem hiszem, hogy megoldható. Tehát itt a, mi segíteni szeretnénk önöknek, de nem tudom, hogy a parlament hogyan járhat el, hiszen a bizottságnak erre nem lenne, a közvetítésre itt nem lenne lehetősége, tehát jogilag nekünk nincs erre semmifajta megbizatásunk. Ami a számadatokat illeti, én már korábban elmondtam, hogy ami a 2013-as évet illeti, 761 eljárást indítottunk a tagállamokkal szemben, és 731, nem tudom pontosan a százalékos adatokat, de hát tulajdonképpen 90%-hoz közelít azoknak az ügyeknek a száma, amelyeket sikerült lezárni, még mielőtt a, bizottsági hat, a bírósági határozat megszületett volna. Ez a 2013-as évet illeti. Ami a petíciókat illeti, hát most be kell valljam, hogy nincsenek nálam itt az adatok, de és ez a jelentésben sem szerepel egyébként de nekem az az érzésem, hogy ez ugye a panaszokról szól általában, és igazából nincs nagy különbség a között, hogy a petíciós bizottságon keresztül kapunk egy panaszt, vagy pedig közvetlenül a bizottságnak tesznek kamaszt. Tehát szerintem ugyanazok az adatok, tehát a 90% ami megoldódik, 10% ami nem, és ott is ugye azért megszületik a bírósági határozat abban a 10%-ban is, és aztán ezt a határozatot nyomon követjük, mert a bizottság nem csak a szerződések őre, hanem a bírósági határozatnak a végrehajtója is, határozottoknak a végrehajtója is, és ez egy még komolyabb szeret. Itt van olyan eszköz is a kezünkben, hogy pénzügyi, tehát bírságot szabhatunk ki a tagállamokra, hogyha nem tartják be a bírósági határozatot. Remélem sikerült tisztáznom ezzel a helyzetet. Nagyon jó. Akkor ez azt jelenti, hogy a 761-ből 731-et be tudtak, le tudtak zárni. Ez azt jelenti, hogy 30 olyan petíció van, amely az Európai Bíróság határozatához vezet. Tudna egy picit fontosabban beszélni? Most ezt a 10%-ot itt említette, de én nem értem, hogy akkor miről van szó. Megpróbálom akkor franciául, mondja a bizottság bizottság képviselője. Akkor még egyszer, ugye 700, mennyi volt a számadat, mindjárt megnézem, 761 eljárást indult a tagállamokkal szemben. Jó? Nos, ez azt jelenti, hogy ugye beindítottuk, elküldtük a levelet, az értesítést, ezt a véleményt a tagállamoknak, és ugye a bíróság felé is léptünk, és közben ezeket az ügyeket, közülük néhányat sikerült lezárni, mert a tagállamok elfogadták, hogy cselekedniük kell. És ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen az volt az eredmény, hogy csak 31 jól nézem, mindjárt ellenőrzöm, 32, tehát hogy csak 32 esetben jutottunk oda, hogy a bíróságnak határozatot kellett hozni, tehát ez azt jelenti, hogy 10 ezen esetek közül, az összes eset közül, ahol mi beindítottuk a szabálysértési eljárás, vagy jogsértési eljárás, csak a 10%-ban kellett a bíróságnak határozatot hozni, és aztán ezeket a bírósági határozatokat a tagállamok végrehajtották, néha ugye a bizottság együttműködésével, mert a bizottság nagyon komolyan figyelemmel kíséri azt, hogy a tagállamok hogy hajtják végre a bíróság határozatát. Most akkor remélem, hogy ez így teljesen világos. Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, mondja az elnökasszony. A módosítók határideje március 30-a, ez a szakbizottság 5-én, május 5-én szavaz, és aztán a plenárisra kerül az ügy július 6 és 9-i plenáris ülésre, akkor rátérhetünk a petíciókra. A 8-as következik, Paul Mangel nyújtotta be, egy luxemburgi állampolgár a kórházi költségek fedezésére szolgáló egészségbiztosítási szerződés felmondásáról van szó, akkor, hogyha valaki egy másik tagállamba költözik, itt van a petíció benyújtója? Ni, nincs de Leonora még szót kért közben. Elnézést kérek, elnök asszony, én nem ezzel kapcsolatban akartam szólni, hanem az előbb felvetett ponttal kapcsolatban, tehát ugye, hogy a meghallgatásról itt beszéltünk, az élveboncolás meg elleni petícióról, vagy aláírásgyűjtésről. Én a Környezetvédelmi Szakbizottság tagja vagyok, és a koordinátorunkon keresztül azt kértük, hogy az ENVI szakbizottság is társult bizottság legyen, ehhez, mert az, hogy az Agri és a petíciós bizottság dolgozik, az egy jó dolog, de az ENVI szakbizottság véleményére is szükség van, mert itt nem csak az állatjóléti kérdések merülnek fel, hanem egészségügyi kérdések is, és élelmiszerbiztonsági kérdések is, tehát nagyon-nagyon fontos, mindez, és érdekelne engem, hogy az ENVI szakbizottságot végül felvették-e, tehát társult bizottságként tárgyalja-e az élveboncolás stop állampolgári kezdeményezést, vagy sem. Azt mondják a szolgálatok, hogy igen, mondja az elnök asszony, akkor ez rendben is van, és akkor most rátérhetünk a nyolcas petícióra, Paul Mange nyújtotta tehát be, ahogy elmondtam, nincs itt, az érintett, ezért a bizottságnak adnám át a szót, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság érti a panasz benyújtójának a nehézségeit. EU-s e állampolgároktól gyakorlatilag ugyanebben a témából több panaszt is kaptunk, és most értékeljük ki, hogy hogyan lehetne e, javítani a jelenlegi e, jogszabályozást az egész ügynek a lényege az az, hogy ezek a jogszabályok két alapelven nyugszanak. Az egyik az az, hogy a biztosítási kockázat helye hol van, a másik pedig, hogy a szerződési szabadság jog érvényesüljön, szerződés kötés szabadságának joga. Mit jelent először is a biztosági kock, biztosítási kockázat? Olyan ö, helyzetet, hogy egy biztosított társaság biztosít egy állampolgárt, amelynek a működési engedélye arra a tagállamról szól, vagy leányvállalatára, amely a, abban az EU-s tagállamban működik, ahol ez a személy ö, lakik. Nem kötelezi az EU-s jogszabály a biztosító társaságokat arra, hogy valamennyi tagállamban legyen működési engedélyük. Tehát ez volt az első elv, a másik pedig a szerződéskötés szabadságának elve. Mit jelent ez? A biztosító társaságok és az ügyfelek többféle feltételekkel köthetnek szerződést, és a földrajzi hatály is ide tartozik. Dönthetnek úgy, hogy kizárják a térítést más tagállamokban, amelyek eltérnek, tehát nem az a tagállam, ahol az érintett lakik. Vannak azért jó példáink is a helyzet javítására. A gépjármű biztosítási irányelv az tulajdonképpen a harmadik fél kötelező felelősség biztosítására vonatkozott. Ez az irányelv egy nagyon jó példa, az egységes prémium elvet alkalmazta. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a vezetőt ugye biztosítja a saját társasága, és hogyha az érintett balesetet okoz bármely tagállamban, akkor ez garantálja a térítést ebben a másik tagállamban is. Az a kérdés, hogy vajon analóg megoldást vagy hasonló megoldást meg lehet-e valósítani egyéb biztosítási területeken, például az egészségbiztosítás területén, amire a petíció benyújtója hivatkozik. Köszönöm. Nos, Kívánne valaki hozzászólni? Koordinátorok, Péter. Ja, itt, um, <clears throat> Igen, a kérdés inkább a kollégáimhoz intéződött. A bizottságtól egy nagyon érdekes választ kaptunk. A petíció a biztosítási jog miatt panaszkodik, illetve a beteg úgy érzi, hogy a szabad mozgása korlátozott, és hogyha az Európai Unió másik országába költözik, ez természetesen előfordul, kiderül hogy a biztosítási fedezet már nem vonatkozik rá, illetve neki sokkal többet kell ezért fizetnie. A bizottság megállapítja, hogy ez probléma, vannak erre jó példánk, kfz nél illetve hát a járműveknél, itt szinte európai szintű már a biztosítási rendszer. Kérdezem a bizottságtól, hogy hogyan kezeljük ezt a petíciót. Egyrészt elhangzott az, hogy nem tudjuk orvosolni a helyzetet olyan, amilyen. Másrészt azt is mondja a bizottság, hogy még tisztázniuk kell bizonyos pontokat. A kollégáimtól kérdezem, hogy hát akkor most mi, mit tegyünk ezzel a petícióval? zárjuk le a petíciót, vonjunk be egy szakbizottságot, készítésével kérjünk a szakbizottságot arra, hogy lépjenek kezdeményezésbe. Hát tanácstalan vagyok némileg. Alguna intervención más? Nos, ki kér még szót? Jó, hát hogyha ha nincs más, akkor ugye úgy tűnik, hogy a bizottság is most értékeli a helyzetet, illetve az említett irányelv átültethetőségét vizsgálja, hát akkor úgy is várunk, várunk az átültetésre, várunk a további vizsgálatokra, egyelőre akkor nyitva hagyhatjuk ezt a, a petíciót, hogy a bizottsági következtetésekre várunk, ez megfelelő, kedves kollégák, hogy akkor addig nyitva hagyjuk az ügyet, tessék. Akkor erről döntöttünk, és rátérhetünk a 9-es és 10-es pontra, amelyet együtt fogunk tárgyalni. A 9-es pont az tulajdonképpen több petíció egybe, a 1635 per 2013 az az EU-s a szabadkereskedelmi megállapodásról szól, illetve az élelmiszerek USA-ból történő behozatalának kockázatairól, a 1960-as per 2013, az az USA-val folytatott szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló tárgyalások felfüggesztéséről szól, a 27-21 per 2013-as a TTIP tárgyalásokról szól, hogy az uniós polgárokat ebbe vonják be, és a 2859-es pedig egy 120 aláírás tartalmazó petíció, a Taftáról és a TTIP-ről, és ehhez még van 26 petíció. A tízes ponttal együtt tudjuk tárgyalni ezeket tehát. A tízes az tulajdonképpen ajánlásokról szól, a TTIP-pel kapcsolatban az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról. Bruno Krem jelen van, úgyhogy neki fogom azonnal megadni a szót, és akkor utána folytatjuk az eszmecserét. Parancsoljon! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti és szakbizottsági képviselők! 2013-ban nyújtottam, nyújtottam be a petíciómat, akkor a szabadkereskedelmi megállapodás még a nyilvánosság radarja alatt volt, nem igazán figyeltek oda rám, hogy a civil társadalom nem figyelt volna oda, akkor ez még ma is így lenne. A szabadkereskedelmi megállapodást ugyanúgy, mint a múltban is, a nyilvánosság kizárásával fogadnák el. A nagy transnacionális cégek érdekei állnának a polgárok érdekei felett. A társadalmaink azonban megváltoztak, Egyre több átláthatóságot akarunk, és részvételi lehetőséget, nem utolsó sorban az internetnek is köszönhető ez a fejlemény, ez a tendencia. Ez a tendencia elérte Brüsszelt és a nemzeti parlamenteket is, és összeköti az Atlanti óceánkép partján élő embereket is valós időben. Igazoljuk, igazuk van, amikor részvételi lehetőséget és nyíltságot követelnek, amikor a kereskedelem jövőjéről tárgyalnak kis csoportok, elitek, hiszen ez mindannyiunk jövőjét érinti. Az Atlanti-óceán mindkét partján azonban egyfajta globális vákum és egyensúlytalanság alakult ki, hiszen a polgárok eddig szinten egyáltalán nem tudták befolyásolni a globális megállapodásokat. A kapitalista piacok, a, szoci, a szociális piacgazdaság, és a demokrácia a, nemzet, a nemzeti kereteken belül érvényesül ugyan, de a globális szintéren az erősebb joga érvényesül, az erősebbek pedig itt a transnacionális cégek és globális koncernek. Természetes, hogy a TTIP esetében a polgárok is megkövetelik azt a jogot, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, de a participációt, a részvételt megelőzi az átláthatóság fontossága. Fontos, hogy mi is beletest, betekintést nyerjünk a olyan fontos megállapodások szövegébe, mint amilyen a TTIP. Aktivistáknak köszönhetően jóval többet tudunk ma a TTIP-ről, mint ahogyan azt a nagy koncernek lobbistái szeretnék. A TTIP magába foglalja a fogyasztóvédelmet, a nyugdíjakat, az oktatást, az egészségügyet, az elkereskedelmet, az adatvédelmet és sok más egyéb területet is, minden, életünk minden egyes részét érinti a TTIP, és arról van szó, hogy a standardok globális szabályozását akarjuk-e oly módon, hogy az a globális koncernek érdekeit tartsa mindenek előtt szem előtt. Arról van szó, hogy azt akarjuk-e, hogy a demokratikusan megválasztott parlamentek illetékességeinek egy része a nagy koncernek kezébe kerüljön, azért, hogy ők elő elő, megelőzőleg már dönthessenek bizonyos jogalkotási szövegek megfogalmazásáról is. Egy transatlanti szabályozási tanácssal kellene tárgyalni bizonyos nemzeti jogszabályok meghozatalát megelőzően. Akarjuk-e, hogy a nagy koncernek túlszulejthessék a demokráciát a nemzetközi választott bíróságok előtt? Arról van szó, hogy a globális problémákat nem tudjuk bilaterális tárgyalásokkal megoldani. Kérdés, hogy továbbra növelni kívánjuk-e a fejlődő országok nyomorát a globális protekcionista hozzáállása miatt, hozzáállásunk révén. Demokráciáink polgárainak joga van ahhoz, hogy mindent megtudjanak a TTIP megállapodás előkészítéséről. Egy európai polgári kezdeményezés is indult e célból, amely több millió aláírás gyűjtött össze. A polgárok átláthatóságot akarnak és döntéshozatali részvételi jogot. A jelenlegi formájában a megállapodás nem elfogadható számunkra, hiszen a jövőnkről és a demokrációról van, demokráciáról van szó. A jelenlegi eljárás megoldási forma egy fatális rendszer szintű hiba szimptomája. Hiszünk Európa sokszínűségében, a demokráciában, és reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői is segítenek nekünk. Remélhetőleg ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen döntések ne születhessenek a polgárok hozzájárulása nélkül. Ne okozzanak nekünk csalódást, használják a szavazatukat ennek megfelelően. A tanács hozzájárulása, illetve döntése után a parlament már egyébként is csak nemet vagy igent mondhat. Sajnos az európai polgárok által megválasztott grémium ennél többet nem tehetett. Nem tehet. A parlamenti képviselők számára is csak olvasókabinokat hoztak létre, hogy betekintést nyerjenek a szövegbe, ez nem elégséges, támogassák eh, a polgárok participációját és eh, demokratikus eh, jogai, jogait az átláthatóság szempontjából is. Köszönöm. Lorenzo Terti. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen Krám úrnak, Köszönöm szépen önöknek, hogy lehetőséget biztosítottak az Európai Bizottság számára, hogy jelen lehessen a mai ülésen, és hogy tisztázon néhány kérdést, amelyet érintett Krám úr a petíciójában és az előadásában is. A két fő aggály, amelyet Krám úr felvett, az átláthatóság hiánya a bizottság részéről, és az a kockázat, hogy a TTIP csökkenteni fogja az Európai Unió magas élelmiszerbiztonsági standardjait, normáit. Én a bizottság belé főigazgatóságomat képviselem ma, és főként a, az egészségügyi és növényegészségügyi fejezetre szeretnék kitérni a TTIP-en belül. Ez tehát azokra a normákra és szabályokra vonatkozik, amelyeket az Európai Unió már meghatározott, és amelyek tárgyát képezik a TTIP tárgyalásoknak is. Azzal kezdeném, hogy megismétlem, amit megfogalmaztunk a petíció benyújtójának szent válaszunkban is. Nem áll fenn az a kockázat, hogy a magas EU-s élelmiszerbiztonsági normákat csökkenteni fogjuk a TTIP révén, de most néhány bizonyítékot is felsorolnék. Miután ugyanis megfogalmaztuk a válaszunkat a petíció benyújtójának, voltak újabb fejlemények, és az Európai Bizottság példátlanul átlátható módon biztosította az eljárást a szöveg kapcsán. A szöveget a TTIP más fejezeteivel együtt Malmström eh, biztos kezdeményezésére közzétettük az Európai Bizottság internetes oldalán. Tehát a nyilván, nyilvánosság, Krám úr, a parlament, a világon bárki betekintést nyerhet eh, a szóban forgó fejezetbe az Európai Bizottság jóvoltából. A kereskedelmi főigazgatóságbeli kollégám az átláthatóságról beszél majd részletesen, de az Európai Bizottság még messzebb ment, egy szobát, termet bocsátott rendelkezésre, ahol mind az EU-s, mind az USA belé álláspontról szóló szövegek megtekinthetőek. És ez így marad a tájjelások fennmaradó részében is. Ebből látható, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem kívánja csökkenteni a normákat, épp ellenkezőleg szeretnénk ezeket a normákat előmozdítani. Úgy gondoljuk, ez a megállapodás lehetőséget biztosíthat az élelmiszeripari mezőgazdasági ágazat számára. A bizottság elnöke és a biztosok kollégiuma mind-mind nyilvánosan is nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerbiztonság nem forog kockán, nem fenyegeti azt a veszély a TTIP tárgyalások miatt. A hormon, hormonok felhasználásának tilalma, az antimikrobiális kezelésekre vonatkozó szabályok, valamint a biotechnológiára vonatkozó szabályaink nincsenek veszélyben. A szövegünkben szerepel egy nagyon fontos alapelv, amelyet az USA is oszt, nevezetesen, hogy a két fél fenntartja jogát arra vonatkozóan és a WTO megállapodásnak megfelelően, hogy ő maga döntsön az élelmiszerbiztonság megfelelő szintjéről. Zárásképpen tehát köszönjük a lehetőséget, hogy párbeszédbe bocsátkozunk a parlamenttel és a civil társadalommal, remélhetőleg nem az az utolsó lehetőség a párbeszédre, és szeretnénk tehát megnyugtatni mindenkit, nincs szükség aggodalomra, nincs ok aggodalomra, köszönöm. Köszönöm szépen, van-e további hozzászólás a bizottság részéről? parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, csak néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék tenni, mindaz kapcsolatban, amit kollégám molna. Ezek a tárgyalások mandátumra alapulnak, amelyet a tagországok adnak az Európai Bizottságnak. Ez egy nyilvános mandátum, és a bizottság javaslata volt az, hogy nyilvános legyen a mandátum, hozzáférhető. Az Európai Unió bármely polgára megnézheti azt, hogy mik a tárgyalási iránymutatásai ennek az irányelvnek, tehát világos az, hogy miről kell tárgyalni a bizottságnak, és miről nem. A bizottság nem tehet meg mindent, eh, tehát a feladatai korlátozottak, és eh, nagyon sok olyan aggály, amelyet megemlített Krámúr, ezekkel egyet tudunk érteni, de nagyon sok aggály tehát nem tartozik a feladataink közé. Említeni szeretném azt, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat az elmúlt időszak kereskedelmi tárgyalás alapján végezzük, a TTIP megállapodások 50 év kereskedelmi politika gyakorlatilag alapulnak arra tapasztalatra, azok a tapasztalatokra, amelyekre szertehetünk más megállapodások kapcsán, például a szabadkereskedelmi megállapodás kórával. Kanadával is lezárultak a tárgyalások, ennek a szövege hozzáférhető az interneten, bárki megnézheti azt, hogy ebben mi szerepel. Természetesen a TTIP tárgyalások folyamatban vannak, nincs még végső szövegünk, és áttérnék az átláthatóság kérdésére. Az átlátható Juncker Bizottság számára prioritás, illetve a, az átláthatóság speciális prioritása a az én biztosomnak, Malmström asszonynak is. A bizottság kiadott egy kommunikét, egy anyagot a ttip el kapcsolatban, azok a lépésekről, amelyeket a bizottság megtesz majd annak érdekében, hogy még jobban biztosítsa az átláthatóságot. És között, ennek közvetlen hatásaként január 7-én a bizottság elkezdte közé tenni az összes tárgyalási szöveg tartalmát, amelyre utalás történt. Ez eddig még soha nem látott lépés bármely tárgyalás, kereskedelmi tárgyalás során, hiszen bennünket az érdekel, hogy világosan magyarázzuk el, miről tárgyalunk, mi az, amit el szeretnénk érni a tárgyalások során, és ahogy kollégám említette, ennek világos lenyomata van. Az összes dokumentumról közé teszünk egy listán, amely eljut ehhez a házhoz, a tagországokhoz, az összes európai polgárhoz, azért, hogy kiderüljön a polgárok számára, mi az, amit küldünk képviselőiknek, nagyon részletes weboldalunk van, a tárgyalás szövegéről túlmutatóan, magyarázó szövegen túlmutatóan olyan, olyan személyek számára is, akik nem e, szakértői a kereskedelmi témáknak, e, civil e, társadalmi párbeszédek is elindultak a tárgyalások során, bizonyos kérdésekben, és van egy tanácsadói csoportunk is, amely felállt, 2013 ősze óta aktív, és a civil társadalom összes szereplőjét eh, összehozza. És a legfontosabb pont, annyit nyitott párbeszédet szeretnénk erősíteni, tehát senki nem kap privilegizált hozzáférést, üzleti csoportosulás vagy más csoportosulás ezekhez az anyagokhoz, az információhoz, a bizottsági információkhoz, mindenkinek ugyanolyan hozzáférése van, illetve visszatérni két pontra, amelyet Kram úr említett, a, a szabályozói együttműködői tanács, amelyet ő említett, a ez részét képezni a TTIP-ekről szóló szabályozási tárgyalásnak, és az európai, illetve nagyon fontosnak tartanám azt, hogy ő konzultálja, nézze meg ezt a szöveget. Létrehoztunk egy együttműködési szervezetet az USA-val, egy szabályozó szervezet, amelyen azonban nincsen döntési hatáskö, hatásköre. Ez egy együttműködési szervezet, ami pedig a beruházói védelmet illeti, az eh, beruházói vitarendezést, ennek részleteire nem szeretnék kitérni, viszont az Intel szabúzottsággal találkozunk holnap, és itt a napirendi pontok között szerepel egy vita Malmström asszony nyilatkozatával kapcsolatban, ahol a vitarendezés kérdése, a TTIP-ről szóló megállapodás beruházó védelemre vonatkozó fejezetének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Az árnyék jelentéstevő kapnak szót, először Valász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Kram úr, hogy eljött hozzánk. Én reméltem, hogy sokkal több petíciót benyújtó lesz itt jelen a mai ülésünkön, hiszen körülbelül 30 petíciót kaptunk különböző témákban. Nagyon örülök annak, hogy ő itt van velünk, hiszen nagyon fontos pontot vetett fel. Az elmúlt néhány héten számos ülésen vettem részt, különböző jelentéstevőkkel, véleménykészítőkkel, az összes illetékes szakbizottság képviseletében. Úgy tűnik, hogy ennek a háznak az összes szakbizottság a véleményt fog készíteni a TTIP-ek témájáról, tehát nagyon fontos, hogy ezeket a panaszokat, akályokat közösen kezeljük, hiszen nagyon fontos, hogy meglegyen az összes információnk. De azt gondolom, hogy uh, vannak más kérdések is, és a petíciók benyújtói célzott kérdéseket kaptak a élelmiszerminőségről, a digitális önmeghatározásról, az átláthatóságról, a gazdasági hatásról, az ISDS kapcsán. Tehát számos kérdés van, emlékeztetnék arra, hogy két alapvető fontosságú cél a bizottságnál, szerepel a TTIP-ekről szóló tárgyalásokon, és az első cél az az, hogy egy kiegyenlített, megfelelő kereskedelmi megállapodás szülessen az EU és az USA között, azért, hogy megszűnjön a vám, illetve a kölcsönös elismerés témájában előre lépjünk. Az EU-s és um, amerikai termékek, termékstandardok esetében ennél még sokkal fontosabb, az Európai Parlamentben az elmúlt júliusban a nyitó nyilatkozatában a bizottság elnöke maga is világossá tette azt, hogy Európa a biztonságát nem fogja a szociális adatvédelmi standardjait, egészségügyi standardait feláldozni, illetve a kulturális sokszínűségét ezeken a tárgyalásokon az élelmiszer biztonság kérdése, illetve az európai személyek adatainak személyes védelméről, tehát nem lehet vitát nyitni, és ez itt szerepel. Az elmúlt hónapokban láttuk azt, hogy az Európai Bizottság jelentős előrelépést tett annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy ezek a tárgyalások a kölcsönös bizalom jegyében történjenek, illetve a kölcsönös átláthatóság jegyében. A mai vita fényében ez ugyanúgy vonatkozik ránk is, és nagyon fontos, hogy a legfontosabb eh, kérdések a hormonok, eh, a gémanipulált termékekről szóló szabályozások, eh, ezek a témák megmaradjanak a tárgyalásokon, illetve nagyon fontos, hogy standardjainkat megóvjuk. Az Európai Bizottság a tárgyalások során is fordul néha az Európai Parlamenthez. Azt gondolom, hogy ez az egyik legátláthatóbb tárgyalás sorozat, amelyre eddig valaha sor került. Természetesen a tárgyások többi részére is oda fogunk figyelni, de az átláthatóság eh, kérdése is felmerült itt, én ennek nagyon örülök. Elkészítettem véleményemet, és nagyon fontos biztosítanunk azt, hogy ezek a kérdések itt mind megjelenjenek, és meg szeretném kérdezni a többi politikai frakciót, a többi koordinátort, hogy küldje el az ennyi jelentéstevők nevét, azért, hogy találkozót szervezhessek velük, még a tavaszi szünet előtt, illetve hogy ezt a vélemény részletében meg tudjuk vitatni mindennyiunk megelégedésére. Köszönöm szépen, és köszönöm Kram úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, Valessa úr, Réder úr, Réder asszony. Köszönöm szépen Bruno Kramnak a petíció bemutatását. Ez a petíció a TTIP-pel kapcsolatos petíció kapcsán érkezett be hozzánk, és nagyon örülök annak, hogy ezeket a kérdéseket a bizottsággal nyíltan megvitathatjuk, viszont el kell mondjam azt, hogy a megjegyzések egy része, amelyet a bizottságtól hallottunk, kicsit eltévesztik ennek a petíciónak a tartalmát. Ha jól értem a petíciót, akkor itt nem arról van szó, hogy amiatt aggódunk, hogy az európai standardok alapvetően magasabb barak kerülnének, éppen ezért ezek veszélyeztetik alapvetően a kereskedelmi megállapodásokat, hanem itt kézzel fogható aggályok merültek fel a demokrácia és a parlamenti ellenőrzés kapcsán, illetve annak kapcsán, hogy az Európai Unió a jövőben saját maga hozhasson szabályozásokat. A jogi szakbizottságban meghallgatást szerveztünk, konferenciákat, például a szabályozásban együttműködés, az ISDS, itt jelentős aggályok fogalmazottak meg a parlamenti ellenőrzés miatt, illetve annak kapcsán, hogy a jövőben az újonnan felmerülő problémáknál, illetve újonnan megjelenő politikai területeknél, ahol szabályozásra szükség van. Itt nagyon fontos, hogy itt lehetőséget kapjunk, illetve ezek megmaradhassanak akkor is, hogyha ttip sikerül elfogadni. Ami a mandátum a tételét illeti, a bizottsági tárgyalási mandátum a tételét, ez nagyon fontos lépés, viszont ez mindazok után történt, miután ezt mi a parlamenti frakciónkban már nyitottá tettük, és hogyha időközben vannak további tárgyalási szövegek európai részről, és ezek közététere kerültek, akkor itt nagyon fontos az amerikai félre is fenntartani a nyomást, annak érdekében, hogy a teljes tárgyalási folyamat nyitott maradhasson, hiszen nagyon sok polgár fogalmazta meg a gáját a petíciókban. Fontos, hogy ez a bizalom újból megerősödhessen. Az eddigi tárgyalások a múltban nem voltak e átláthatóak, de én, én ezt gyenge kifogásnak tartom a bizottság részéről, tehát ekkor ezért gondolom azt, hogy mind a parlament, mind a bizottság szóval a nagy érdeklődést, illetve az aggályokat a polgárok részéről fontos, hogy megszívlelje. Köszönöm. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Rivasi. Köszönöm szépen, Rivasi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony hallgattam a bizottságot, az első megjegyzésem, amikor az átláthatóságról beszélnek, akkor miről is beszélnek folyamatosan? Azt mondják, hogy az, a koordinátorok hozzáférhetnek a konszolidált tárgyalási dokumentumokhoz, de nem eh, készíthetnek fotókat, eh, nem készíthetnek jegyzeteket, eh, ezt önök átláthatóságnak nevezik önök a kis KGB-t hozták része, amikor saját maguk megérthetetik az anyagokat, viszont senki nem készíthet erről másolatot. Ez a bizottság elképzelése az átláthatóságra, miután a szakszervezetek, a szövetségek jelezték, ők nem férhetnek hozzá ehhez. Én sem például, és nagyon sok parlamenti képviselő sem, az én koordinátorom nem készíthet másolatokat, hiszen ő nem tudhatja pontosan azt, hogy bennünket mi érdekel. Következőt szeretném elmondani a bizottság jelenleg Európa ellen játszik, hiszen hogyha nem elmagyarázzuk a polgároknak azt a helyszínen, hogy nincs ötletesek, nem férünk hozzá az anyagokhoz, még a szövetségesünk tudhatják meg azt, hogy miről is szólnak a tárgyalások, akkor hogyan védjük meg Európát. Utána pedig azt halljuk, hogy harmonizálni fogunk, viszont nem lehet a, a REACH-ről szóló tárgyalásokat újból felvetni, a címkézés, stb. Úgyhogy, hogy nem ugyanabban az elvben indulunk ki Európában, az elővizetgyelzatosság elve érvényesül. Ez azt jelenti, az összes molekulát először ellenőrizni kell, környezetvédelmi, egészségügyi, de állategészségügyi szempontból nálunk szigorúak a szabályokat, az is az nem aggódnak emiatt. Náluk súlyos kockázatnak kell előbb felmerülni, mielőtt bizonyos molekulákat meg lehet tiltani, tehát, hogyha az amerikaiak is elfogadják az elővigyázatosság elvét, akkor rendben van. Ami a gémanipulált termékek címkézését illeti, az USA-ban számos olyan termék van, ez megfertőzi a többi növény, tehát az Egyesült Államokra hogyan erőltessük rá azt, hogy az importált élelmiszereken tüntessék fel azt, hogy mely élelmiszerek eh, gémanipuláltak. Másból eh, indulunk, más a a pont. Ami pedig az élelmiszeregészségügyi higiénát illeti, az USA-ban például a csirkéknél, illetve más húsfajtáknál, szarvasmarha húsnál is más szabályokat alkalmaznak. Nálunk ez nem így működik, és úgy tűnik, hogy tudományosan eh, nem került bebizonyításra az, hogy ez előnye jár a fogyasztók számára, akkor ezt nem ellenőrzik. Tehát kinek a feladata lesz ez majd az FSA, és nem készült semmilyen tanulmány. Hát, eh, milyen világot eh, vázolunk fel magunk előtt, ami az élmiszerbiztonságot illeti, ami a gyógyszereket illeti. Például nézzük a Kanadával között megállapodást, ami a gyógyszereket illeti, mit tegyünk. A gyógyszer laboratóriumok azt kérik, hogy hmm, meghosszabbítsuk a gyógyszerek élettartamát, a generikumokat erősítsük, a gyógyszer laboratóriumok ezt ki akarják húzni ezt az időszakot, mert valójában nem mondjuk az a jogalkotás, ezt látom, és megnézem ezeket a tárgyalásokat, akkor nem értem azt, hogy ennek mi lesz az előnye. Ez a lobbisták szintjén fogja erősíteni a kereskedelmen, viszont az amerikaiak nem ugyanúgy működnek, nem ugyanolyan szabályozás, mint eh, Európában. Az ISDS után volt egy konzultáció, 150 ezer válasz érkezett, és a bizottság ezt eh, úgymond mellőzte. Azt mondták, hogy eh, nagyon sok hasonló választ kaptunk, nem veszük figyelembe. Eh, érzékelik azt, hogy ezzel mit közvetítenek a parlamenti képviselőknek semmilyen szerepe. Tehát itt megtagadják tőlünk a politikai kompetenciát ami a laboratóriumokat illeti, minden gyógyszer laboratóriumokról van szó, ők megtámadták a bizottságot és a gyógyszerészeti ügynökséget azért, mert eh, mi lehetővé tettük azt, hogy a eh, kísérleti eredményekhez hozzá lehessen férni. Most pedig azt halljuk, hogy eh, itt üzleti titokról van szó. Szóval önök egy ilyen világot képzelnek el az USA és az EU között? Franciaországban megtiltottuk a palagáz kitermelését. Három bíra foglalkozik a kéz kérdéssel, és ők fogják megállapítani ezt, hogy Franciaországnak milyen kártérítést kell fizetnie, amilyet az USA-nak. A tagországoktól önök mandátumot kaptak, most pedig a tagországokat támadjuk meg, amilyen hogy a TTIP-et megtagadják. Ezzel nem nyertek az európai polgárok, és nagyon súlyos, hogy megnézzük a Front National előtérbe helyezkedését Franciaországban, Tehát nem a szöveggel fogjuk rákényszeríteni az amerikai felet arra, hogy megszorítóbb jellegű jogalkotást hozzon létre. Köszönöm. Grazie mille, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a petíció benyújtójának előadását is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a sok-sok petíció, amely beérkezett hozzánk, azt mutatja, hogy a polgárok igenis aggódnak. Emlékeztetnék arra, hogy Európában volt egy polgári kezdeményezés is, amelyet be is fogadott az Európai Bizottság, Sőt, emlékeztetnék arra is, hogy ez folytatódik időközben, több mint egy millió aláírás gyűlt össze. Fontos, hogy meghalljuk a polgárok követeléseit, Még akkor is, hogyha úgy tüntetik fel a TTIP-et, mint egy megoldást a válság okozta problémákra. Azt mondják, hogy munkahelyteremtéssel jár majd, de a hatástanulmányok azt mutatják, hogy legfeljebb családonként évente 550 eurós előnyel, előnyel járhat ez a harmonizáció révén, de hát nagyon különböző alapelvekből indulunk ki. Európa az óvatosság pártján áll, Amerikában viszont a bizonyítás terhe a fogyasztókat sújtja, nekik kell bebizonyítani azt, hogy egyfajta vegyület például káros lehet az egészségre, illetőleg a környezetre nézve. Egészen különböző nézőpontok csapnak össze, és itt a harmonizáció elég nehéznek tűnik. Érdekelne, hogy hogyan is képzelik el ezekben a kérdésekben a harmonizációt. Relatív keveset tudunk nyilván mindenről, hiszen sokszor, amikor a tárgyalásokról esik szó, csak az európai álláspontról hallhatunk, és itt akkor sokszor hangsúlyozzák, hogy milyen normáink vannak, a normáink egyébként igen magasak, és nagyon magas a védelem szintje, és a kolléganő, Rivázi kolléganő is utalt erre, és az EFSA maga is Persze, mindeközben rendelkezik árnyoldalakkal, sok dologról nem tudunk az EFSA kapcsán sem. A civil társadalomnak tehát összegezve fontos szerepet kell játszani ezen tárgyalások során, az általam felsoroltak miatt, és eddig erre nem irányult kellő figyelem. Körülbelül 19 ülésre került sor zárt ajtók mögött, amelyen nemzetközi vállalatok, lobbik vettek részt, de a polgárok képviselői nem lehettek jelen. Ugyanez volt a probléma, amit az ombudsmannak is felvetettek, tehát hogy egész egyszerűen a különböző érintettek nem egyenlő helyzetben vannak, ez elfogadhatatlan. És végül pedig én is azt mondom, hogy ez a klauzula nagyon veszélyes, és a szuverenitását ássa alá a tagállamoknak, tehát ez is egy olyan pont, amit nem lehet itt elfogadni. Szerintem az egész egy bukás. Köszönöm, Soledad. Köszönöm szépen. Más kollégák nevében is felszólalnék. Őket helyettesítem, Darling képviselő álláspontját fogom most ismertetni. Először is gratulálok a petíció benyújtójának. Szerintem teljesen elfogadható az érvelése. A polgárok érdekeiről szól ez mindenek előtt, kiemelném a számomra legfontosabb pontjait a petíciónak. Szerintem először is látnunk kell azt, hogy a TTIP célja, nevezetesen az EU és a e, USA közötti e, kereskedelm stimulálása. Hogyha a kereskedelmet kívánjuk azonban fellendíteni, sokszor megfeledkezünk arról, hogy megfelelő védelmi szintet biztosítsunk, megfelelő normákat alkossunk, és ez az Európai Unió célja is. Meggyőződésem, hogy ez a követendő cél egyébként a parlamenti munka során is. Nagyon fontos gazdasági megállapodásról van szó, és tudjuk, hogy a globalizált szintéren például Kína és mások hogyan szereznek érvényt érdekeiknek, fontos, hogy Európa is megfelelő szerephez jusson, és a kereskedelem mint egy olyan fontos partnerrel, mint amilyen az USA, mindenképpen szabályozandó. Az SND frakció álláspontja már ismert, támogatjuk a TTIP-et, de nem bármilyen formában. Elhangzott az a félelem, hogy bizonyos területeket érinthet a TTIP, mint amilyen a környezetvédelem, a munkajog és hasonlók, ezek számunkra vörös vonalak, sohasem fogjuk az egyetértésünket adni olyasmihez, ami liberalizálja a nyugdíjrendszert, a munkavállalók jogait. Vannak tehát vörös vonalak, a többi frakciós úgy gondolom hasonlóképpen gondolkodik, és szerintem végül mindenképpen pozitív eredmény születik majd. A Lisszaboni szerződés az Európai Uniónak megadja az illetékességet, a kizárólagos illetékességet abban, hogy kereskedelmi megállapodásokról tárgyaljon. Ha azonban a tárgyaló fél által előirányzott formában fog a megállapodás megszületni, akkor nyilvánvalóan a tanácsnak és a parlamentnek is, de a 28 nemzeti parlamentnek is hozzá kell járulni ehhez a döntéshez. Mindenképpen be kell kapcsolódnunk tehát ebbe a folyamatba, és garantálnunk kell közösen az átláthatóságot is, amelyet ugye mindenki követel. 2013. júniusában volt egy tárgyalási forduló, aztán októberben került sor a nyolcadik fordulóra, de még rengeteg a nyitott kérdés, és minden egyes tárgyalási forduló után az Európai Bizottság tájékoztatja a tanácsot, a tagállamokat és az Európai Parlamentet. Májusban a parlament előreláthatólag állásfoglalást fog elfogadni a TTIP-vel kapcsolatos tárgyalások jelenlegi helyzetéről. Én most nem azt akarom mondani, hogy a lehető legmagasabb átláthatóság érvényesül, és szerintem érdemes nagyobb átláthatóságot követelnünk, de az átláthatóság hiánya, és az a tény, hogy a tanács csak késve adta meg az Európai Bizottságnak a tárgyalási mandátumot, ez hiba volt. A nyilvánosság is igen kritikusan szemlélte a TTP-t, kritikusan szemlélte ezt a késedelmet is. Úgy éreztem, hogy nem eh, nyerhet betekintést a különböző dokumentumokba. Az INTA szakbizottság tagja is például vehemensen követelik a betekintést a munkadokumentumokba. Nyilván nem jogos azt kérni, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, mint más megállapodások esetében, de a nagyobb átláthatóság iránti követelés azt hiszem mégis jogos. Arról kell gondoskodnunk tehát, hogy a lehető legátláthatóbban működjön mindez. Emellett az INTA szakbizottságban is van egy munkacsoport, amely külön foglalkozik ezzel a témával is, nevezetesen az átláthatósággal. Sokszor esett ezen felül a választott bíróságokról is. 150 ezer aláírás gyűlt össze a választott bíráskodás ellenében, alakult már egy munkacsoport is ebben a témában, Szerintem az, amit az Európai Unió eddig tett, ebben a kérdésben nem feltétlenül rossz. Fenn kell tartani nyilván a tagállamok szuverenitását és az, a tagállamok jogrendjét, miközben fontos biztosítani azt a lehetőséget is, hogy védelemmel részesítsük az USA beli beruházásokat. Gratulálok Válesze úrnak a jelentés tervezetéhez, és köszönetet mondok a petíció benyújtójának is. Továbbra harcol, és harcolni fogunk az átláthatóságért, és remélhetőleg egy mindenki számára kedvező kereskedelmi megállapodás születik. Köszönöm, az Európai Bizottság kéri még egyszer a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy dologra szeretnék kitérni, és lehet, hogy aztán majd a kolléga szól néhány szót konkrétan az élelmiszerbiztonságról és az élelmiszerbiztonsági standardokról. Először is ezek a tárgyalások nem egy vákumban történnek, ezt mindenképpen nagyon hangsúlyosan alá szeretném húzni. Az Európai Bizottság mandátumot teljesen világosan meghatározó, hogy miről tárgyalhat az, a bizottság, Teljesen világos a háttér, és világos az is, hogy mi a célja a megállapodásnak, tekintettel a gazdasági potenciára és a stratégiai értékére is ennek a szövegnek. Ezeket most nem fogom mind részletesen kifejteni. Második pont, demokratikus kontroll. Szerintem nagyon világosan kell látni, hogy miről is van itt szó. Kereskedelmi megállapodásról beszélünk. A bizottságnak van egy mandátuma az EU részéről tárgyal-tárgyaló félként, és amint a tárgyalások lezárulnak, elindul a formális ratifikációs folyamat, az Európai Unió különböző intézményei és a tagállami intézmények, és külön ennek a parlamentnek is ekkor eh, kerül előtérbe a szerepe. Úgyhogy a parlamentnek lesz itt a parlamenté lesz az utolsó szó, ez teljesen világos, úgyhogy nem értem, hogy miért beszélnek demokratikus kontroll hiányáról. És végül a, az Intaszakbizottságbeli képviselők szerepére térnék rá. A képviselő képviselőasszony az imént említettem, hogy van egy monitoring group, egy monitorozási csoport az Intaszakbizottságon belül, amely folyamatosan, részletesen nyomon követi a folyamatot, megkapják a különböző munkadokumentumokat, betekintést kaphatnak ezekbe, és folyamatosan tájékoztatjuk őket a legapróbb lépésekről is. Szerintem demokratikus kontroll igenis van ebben, és mint ahogy mondtam, az önöki az utolsó szó mindenben. Még egyszer tisztáznám a mandátummal kapcsolatos kérdéseket is. Mindig elhangzik, hogy az Európai Bizottság nem hozta nyilvánosságra a mandátumot. A mandátum, a tárgyalási mandátum a tanács, a tagállamok dokumentuma, amelyet továbbítottak az Európai Bizottságnak. A tanács volt az, amely nem kívánta közzétenni ezt a szöveget, a végső döntés a tanács ilyen kérdésekben, és végül a tanács úgy döntött nyilvánossá teszi ezt. Hasonló történt egyébként a TISZA tárgyalások során is. Az Európai Ombudsman O'Reilly asszony üdvözölte a tárgyalások átláthatósági szintjét, elismerte azt is, hogy az ilyen nemzetközi kereskedelmi tárgyalások esetében biztosítani kell egy bizonyos szintű bizalmasságot. Tehát a fő kérdés az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk az információ áramlás, az információk közzététele, a szöveg lehető legnagyobb részének közzététele között, és más a bizalmasság között, amelyre szükség van, hogy egy megfelelő megállapodás születhessen, ami az EU érdeke is. Szeretném visszautasítani azt is, hogy az Európai Bizottság privilegizált szerepet élvez, amikor a hozzáférésről van szó. Ez egyáltalán nincs így, mindenki számára nyitva áll az ajtó, a különböző főigazgatóságok esetében is. Minden csoportosulás, polgár, szervezet, civil szervezet vagy gazdasági szervezet ugyanúgy hozzáférhet az Európai Bizottsághoz, információt kérhet az Európai Bizottságtól. És az ISDS-ről nem szeretnék most részletesen beszélni, mert tudják, holnap lesz erről egy vita, de egy dolgot szeretnék világossá tenni. A konzultáció képezi a jövőbeni munkánk alapját. Mind a 149 ezer választ megvizsgáltuk, amit beküldtek, egyetlen egy választ sem utasítottunk el, nem mondtuk azt, hogy a kettős válaszokat semmibe vesszük. Mindet megvizsgáltuk, szemügyre vettük az egyes javaslatokat, ötleteket. Négy terület alá sorolhatók ezek összességében, és ezeket a területeket meg fogjuk vitatni most az önök kollégáival, az én szakbizottság képviselőivel és a tagállamokkal is, hogy aztán végül kialakuljon egy végső EU-s álláspont. Azt hiszem, itt be is fejezem, és most átadom a DG Sankó beli kollégámnak a szót. Köszönöm szépen. Egészen röviden szólnék csak hozzá, hogy kitérjek néhány olyan kérdésre, amely felmerült a hozzászólások során az óvatosság, elővigyázatosság elve. Ahogyan elmondtam, ezt az alapelvünket nem fogjuk megváltoztatni, ez szerepel is a szövegben, és bár az amerikai fél az elővigyázatosság elvét hivatalosan nem ismeri el, de ők is alkalmazzák ezt a mi exportjaink, kivételeink szempontjából például. Hadd mondjak egy példát, a prosciutto di Parma, a szeránói sonka, a különböző a különböző füstölt sonkák esetében egyfajta export akadály létezik, mert az USA az vigyázatosság elvét alkalmazza a mikrobiológiai kritériumok kapcsán, ami a különböző füstölt sonkákat illeti. Sem az amerikaiak, sem az EU nem fogja megváltoztatni a megközelítését, álláspontját, ami az vigyázatosság elvét illeti. Vannak olyan területek, azt hiszem, ahol talán finom hangolhatjuk a saját magatartásunkat, szabályozási keretünkön belül, és hogyha megnézzük, melyek azok a területek, ahol az USA határozottabb érdekei vannak, a hormonok, az antimikrobiális kezelések és a GMO-k, azt hiszem egy terület van, ahol talán érdemes lenne elgondolkodnunk a fogyasztók érdekeiről, ez az antimikrobiális kezelések területe. Az EU-s megközelítés alkalmazva ezek a kezelések nagyon hasznosak lehetnek a termelésünk szempontjából. Gondoljunk például a szárnyas hús szennyezettségére. Mi az Európai Unióban például semmilyen szennyezettségi szintet nem hagyunk jóvá, de ha megnézzük azt, hogy a, a kampilobakteriózissal kapcsolatos eseteket nagyon magas számokat látunk, viszont más esetekben szintén nagyon magas számokat regisztráltak más megbetegedések esetében. Több milliárdos számokról van itt szó, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a mi élelmiszerbiztonsági rendszerünk tökéletes? Vagy pedig esetleg az EFSA véleményére alapozva és a szabályozási keretünk biztosított a mozgástéren belül, esetleg javíthatunk a rendszerünkön, felhasználva ehhez a jelenlegi tárgyalásokat is. Ezeken a kérdéseken talán érdemes lenne e kérdések kapcsán elgondolkodni. Kanada és az USA között is született egy megállapodás, de nem kell, hogy aggodalmat keltsen mindez, hiszen a, az USA-val kapcsolatos tárgyalásokat hasonlóképpen kezeljük, mint a Kanadával folytatott tárgyalásainkat. A TTIP nem az első eset, amikor élelmiszerbiztonsági kérdésekben strukturált módon tárgyalunk egy országgal. Kanadával is kötöttünk például egy élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi megállapodást, több mint 15 éven hatályban van ez a szöveg. Ugyanúgy kívánunk eljárni az USA esetében is, mint Kanada esetében. Az eddigi állategészségügyi megállapodásokat kívánjuk egyszerűen átemelni, Kanada esetében a CETA, az USA esetében pedig a TTIP megfelelő fejezetében. jobban megkívánjuk vizsgálni a lehetőségeket, a lehetőségeket kívánjuk ö, kiemelni inkább. A kockázatok ö, szerintem lecsökkentek, de hatalmas lehetőségeket biztosíthat a TTIP az élelmiszer ellátási ágazatunk számára. Bármely állat és növényi eredetű termékünk exportálható lehetne az USA-ba ez egy nagyon nyitott rendszert teremtene. Ha megnézzük, hogy milyen termékeket nem tudunk exportálni az USA-ba, például tojást tartalmazó termékeket nem tudunk exportálni, illetve pasztorizált tejet tartalmazó termékeket sem, különböző húsokat sem tudunk exportálni, illetőleg a különböző zöldségfélék és gyümölcsök esetében is nagyon hosszadalmas bürokratikus eljárásra van szükség, hogyha exportálni kíván egy tagállam egyfajta gyümölcsöt vagy zöldségfélét az USA-ba. Tehát összességében az Európai Unió mint egységes entitás számára kívánunk bizonyos egy előnyöket biztosítani. Szemben a jelenlegi helyzettel, amikor is 28 különböző tagállam, 28 különböző entitás verseng azért, hogy bizonyos termékeket szállíthasson az USA-ba. Két blokk közötti megállapodásról beszélünk, és azon a két blokk között egy kétirányú export-import folyamatról megfelelő szabályok keretein belül. A kockáza tehát nagyon kicsi, sőt, akár elhanyagolhatónak is mondhatjuk, és az állategészségügyi területen már 15 évnyi Strukturált együttműködésre tekintünk vissza az USA-val, Kanadával, Új-Zélanddal, más partnerekkel, és ugyanígy akarunk most is eljárni. Ez egy olyan szabályozási keret egyébként, amelynek a keretein kívül nem akarunk és nem cselekedni, és nem is szabad cselekednünk, úgyhogy ez már megvan a bilaterális kapcsolatok területén, és köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak, senki más nem kért szót a képviselők részéről, akkor most megint a petíció benyújtója kapja meg a szót két perc erejéig. Köszönöm szépen röviden. Azzal kapcsolatosan foglalnék állást, amit a bizottság mondott. Szerintem szégyenletes és szimptomatikus is egyben, ez abban a szempontból, hogy egyre nagyobb a szakadék a polgárok és a bizottság között. Az önök által felsoroltak annak a kronológiájának a részét képezi, hogy a TTIP hogyan került egyáltalán a nyilvánosság fókuszába. Semmiféle átláthatóság nem működött eleinte, mindent, amit csak lehetett, elkendőztek, elrejtettek. Emlékezhetünk arra, hogy hogyan szivárogtak ki az arról szóló adatok, hogy hogyan akarják eladni a polgároknak a TTIP-et. Az, ahogyan most ön beszélt az átláthatóságról, hát elszigetelt olvasókabinok, ahol nem szabad másolatot készíteni, hát önök szerint ez az átláthatóság. Hát az ember egyszerűen a fejét fogja, amikor ilyeneket hall, amikor önök arról beszélnek, hogy mandátumot kaptak. Annak idején a legtöbb ember csak annyit tudott, hogy valamiféle kereskedelmi megállapodás születik, biztos vámokról lesz szó és hasonlók. Önök, ön megpróbálta leszűkíteni az én petíciómat a fogyasztóvédelemre és az élelmiszerbiztonságra. Ha hát elolvassák a szöveget még egyszer, látni fogják, hogy itt sokkal többről van szó. Fontos a fogyasztóvédelem, persze, de itt szerepel az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, az oktatás és sok más egyéb terület is a szövegemben. A harmonizáció egyébként olyan területekre is kikíván térni, amelyek nem harmonizálhatók. Ide tartozik a nyugdíjrendszer például, vagy a ide tartoznak a szerzői jogok. Az USA-ban van egy olyan szerzői jog, ahol lehet kereskedni a szerzői joggal, Európában azonban a szerzői jog mindig a szerzőt illeti meg, és nem adható el, nem lehet vele kereskedni. Vannak tehát olyan dolgok, amik nem harmonizálhatók, akármennyire is szeretnék a nagy cégek. Jártam Washingtonban egyébként egy konferencián, és láttam, hogy ott milyen kemény érvekkel beszélnek erről. Sokkal nyíltabban beszélnek erről, és sokkal világosabb, hogy itt a nagy vállalatok érdekeiről van szó, ami nálunk egyáltalán nem olyan világos. Hát, hogyha azt mondja, hogy a Dél-Koreával kötött megállapodás egyfajta blueprint, egyfajta modell, hát nézzék, nézze csak meg, hogy az elkereskedelmre vonatkozólag mi áll ebben a megállapodásban. Hát teljesen eladják, kiárusítják az emberek magánszféráját. Ahogyan önök megpróbálják eladni ezt a megállapodást, az még inkább felszítja majd az emberek dühét, mérgét. Nem kell csodálkozni, hogy egyre több NGO érvel a nyilvánosság előtt és a TTIP ellen, hogyha önök továbbra is így kezelik ezt a megállapodást, mint hogyha az az átláthatóságot és a részvételt, a participációt szolgálna. Így ez nem mehet. Köszönöm, Balász Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság és a polgárok között van az Európai Parlament, és rajtunk múlik majd az, hogy döntsünk, hogy elfogadjuk-e a TTIP-et, vagy elutasítjuk. Tehát az Európai Parlament demokratikusan megválasztott szerv, és mi biztosítani fogjuk azt, hogy nem fogunk belemenni egy olyan megállapodásba, amely Európa polgárainak érdeke ellenében megy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha egyetértenek, akkor a következőképpen járunk el. megállapodunk egy véleményben, és utána az intával történő egyeztetés után eljuttatjuk ezt az intának, utána pedig lezárjuk majd a petíciót. március 23-áig eh, lehet módosítókat Tani 17-én eh, eh, szavazunk a petiben, márciusban és májusban, majd az Intában. Tehát ez az időtár. Elmondtam azt, hogy mely határidő szól március 30 áig tehát március 30 áig lehet módosítókat benyújtani a petiben. ben Utána pedig a petens számos információt kap az intából és a petitől is. Tájékoztatjuk a petenset a dolgok állásáról, és ezzel fogjuk lezárni a petíciót. Köszönöm. 15 órakor folytatjuk a munkát. Kérek mindenkit, hogy legyen pontosan itt délután 15 órakor. Köszönöm.